úgyhogy ezzel lezárjuk az őre vonatkozó eljárást. Ami az EFON-t illeti, intézményközi tárgyalásokat folytattak az egyes bekezdés vonatkozásában, de nem kaptunk semmiféle megkeresést ezzel kapcsolatban, úgyhogy a határidő lejártával ezt elfogadottnak tekintjük. Több bizottság intézményközi tárgyalásokat javasolt a rendelet vonatkozásában. Ezekkel kapcsolatos dokumentum a plenáris weboldalán hozzáférhető, illetve az ülés jegyzőkönyvében is megtalálható lesz majd. Ami a ö, frakciókat illeti, ö, holnap éjfélig lehet ö, kérést benyújtani ö, a különböző tárgyalásokkal vonat, vonatkozó véleményeket illetően. A bizottságok erről szavazni fognak. A Trump